ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésről szóló szóbeli választ igénylő kérdéssel foglalkozunk, és először is Ulfskog asszonynak adom meg a szót. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. A válság ö, okozta a ö, fiatalok munkanélküliségét, és nagyon sok országban, térségben ez már aggasztó mértéket öltött. Nagyon sok ö, fiatal egyszerűen képtelen első munkához ö, jutni, és nem tudja megkezdeni önálló felnőtt életét. 2013-ban hirtelen felvetődött, hogy ezzel a problémával foglalkozni kell, és az ifjúsági kezdeményezést akkor kezdtük el. Legfontosabb az Európai Unióban az fiatali munkanélküliség program, és ennek keretében jött létre az ifjúsági garancia alap. Fontos ennek a megvalósítása, illetve az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 2013. szeptember 1-től lépeltek hatályba ezek az intézkedések. Egy év alatt a program eh, nem hozta meg a várt eredményeket. Az intézkedések eh, csak azt tették lehetővé, hogy az alapokat gyorsan felhasználták, de a fiatalok eh, foglalkoztatási kezdeményezés nem jelent nem csökkentette a fiatalok munkanélküliségét. A kezdeményezést eredetileg az Európa Tanács javasolta, mégis másfél év alatt, hogy megtörtént a, ezek a kifizetések, a tagállamok ezeket a forrásokat nem tudták úgy felhasználni, hogy ezek a közelében legyenek a várt eredményeknek. Most felvetődött az előfinanszírozásnak a kérdése, mi az, ami visszatartja a tagállamokat és a tanács hogyan szeretné ösztönözni a tagállamokat, hogy hatékony és célszerű felhasználást valósítsanak meg a tagállamok. Azok a tagállamok, ahol a legmagasabb a fiatali munkanélküliség, és leginkább sújtja őket a, a válság, azok azok, akik leginkább késlekednek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés megvalósításával. Hosszú távú politikákra van szükség, hogy ezt a kérdést megoldjuk milyen ö, konkrét ö, dolgokkal vannak, mit tud ígérni a tanács. A tanács tudja biztosítani azt, hogy megfelelő pénzalapok legyenek abban az esetben, hogyha a frontloading, tehát az induló pénzek elfogynak. A parlament gyors, hatékony, jó felhasználását várja a további pénzeknek amikor a, a hatályba lép a módosított szabályozás. Milyen intézkedéseket szándékozik meghozni a tanács a fiatal munkanélkülitek esetében, annak hogy a megfelelő legyen az alapok felhasználása? Hogyan kívánnak előrelépni a fiatalok, a munkanélküli fiatalok érdekében? Tud, meg tudja ígérni a tanács, hogy hat hónappal a módosított szabályozás hatályba lépése után felmérő anyag készül arról, hogy mit hozott. És mi lesz akkor, hogyha még ezután sem születnek meg a várt eredmények? Merci, madame. Köszönöm, asszonyom. Most pedig Kányina Lukasevica asszony kapja meg az ott három percre. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, Hálás vagyok ezért a lehetőségért, hogy megbeszélhetem önökkel az Európai Unió fiatalokat érintő munkaerőpiaci helyzetét. Az elnökség nagyon nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy javítsuk a lehetőségeit ezeknek a csoportoknak, amelyek ugye a legkevésbé férnek hozzá a foglalkoztatáshoz, közöttük a fiatalokét, különösen a képzetlen fiatalokét szerepét. A fiatalok munkanélküliségének le, felszámolása, csökkentése és a fenntartható munkaerőpiac létrehozása első számú prioritást jelent az EU számára. Az Európa 2020-as stratégia különösen hangsúlyozza a fiatalok munkanélküliségének problémáját. A valóságban azonban még mindig nagyon magas a fiatalok munkanélkülisége, és nagyon, és több tagállamban nem tudják így kihasználni a fiatalok tehetségét, az emberi erőforrásokat, és ennek súlyos következményei vannak az emberek életére, további életére vonatkozóan. A fiatalok garanciájának programja a fiatal fiatal ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés rendelkezéseivel együtt nagyon fontos a leginkább érintett régiókban, ahol 25%-ot is meghaladja az ifjúsági munkanélküliség, lehet ezek révén küzdeni a munkanélküliség ellen. Szeretném hangsúlyozni, hogy Lettország pozitív példa, mert 2014. januárjától alkalmazza az ifjúsági garanciát, és 3,8%-kal csökkent az ifjúsági munkanélküliség 2014 során. Sok múlik a tagállamok által bevezetett programokon, ugyanakkor egyértelmű, hogy többet kell tenni a e, jövőben. Az ösztönzés ellenére az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés, az ifjúsági garancia nem jelentenek e, csodaszert, egy egész eszköztár e, részeként kell értelmezni őket. Mint tudjuk, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés rövidebb időszakra vonatkozik, mint a több éves pénzügyi terv, ezért alapvető fontosságú az első évek sikere a kezdeményezés szempontjából. Több millió európai fiatal van munkanélkül, illetve nem fér hozzá megfelelő oktatáshoz, képzéshez, az ő problémájukon segíthetünk ezzel a programmal ezért meg vagyok győződve róla, hogy az európai parlamenti képviselők is osztják a véleményemet, hogy minden további késlekedés valószínűleg um, rontja a tagállami kezdeményezéseknek a hatását az ifjúsági munkanélküliség felszámolásában. Az egyik fő akadály a az elégséges cash flow hiánya, készpénz hiánya. Az elnökség szeretné hangsúlyozni a jelentőségét annak a jelenlegi jogalkotási javaslatnak, amely felgyorsítaná a finanszírozást. Ezért teljes mértékben egyetértek a parlamenttel, hogy a végrehajtási folyamatban fő feltétel, hogy a tagállamok előbb jussanak hozzá a pénzhez, így kézefogható eredményt is hamarabb tudunk majd elérni. Hogyha megfelelő likviditás áll rendelkezésre a végrehajtási szakasz elején, illetve hogyha a nemzeti ifjúsági garancia programok megfelelően elkészülnek, akkor sikeresek lehetünk. A javaslat tervezetet a tanács tegnap elfogadta rekordsebességgel. A parlamenttel együttműködve a tagállamok részére hamarosan megnyílik az előfinanszírozás lehetősége. körülbelül 1 milliárd euróra növeljük 2015-ben az előfinanszírozás teljes összegét. Szeretném újra hangsúlyozni, hogy a tanács továbbra is aktívan nyomon követi a fejleményeket a tagállamokban az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés vonatkozásában. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az ifjúsági munkanélküliség okai nagyon összetettek. A finanszírozás növelése a tagállamok által hozandó intézkedéseket és más reformokat hivatott kiegészíteni annak érdekében, hogy a válsághoz kötődő struktúrális problémák felszámolhatóak legyenek. Összességében többet kell tennünk annak érdekében, hogy több munkahely jöjjön létre. Végül, de nem utolsó sorban szeretném hangsúlyozni a szociális partnerek szerepét is ebből a szempontból. Köszönöm szépen a figyelmüket! Merci. Köszönöm szépen, most megkezdjük a frakciók hozzászólásait. Morán Sárti asszony, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném azt mondani a tanács képviselőjének, hogy ez a kezdeményezések a fiatal foglalkoztatás érdekében, ezt a tagállamok akarták, ez az ő találmányuk. Kommunikáltak is ezzel kapcsolatban, sőt, egyes esetekben még azt is elmondhatom, hogy konfúziót hoztak létre a garancia és a fiatalok foglalkoztatási kezdeményezése között. Ez az állampolgárok igénye volt, ön is elmondta, hogy mennyire fontos foglalkozni a rengeteg fiatal munkanélkülivel, akik várják, hogy valami történjen. És az első év, amikor ez a fiatalok foglalkoztatási kezdeményezése hatályba lépett, akkor a tagállamoknál a megvalósítás nagyon gyenge volt. Volt néhány jó példa is, ön az előbb említette, de ez nem volt általános. A finanszírozással is láttuk a problémákat, és azonnal reagáltunk. Most kivéve az Európai Unió hihetetlen és kivételes gyorsasággal lépett, és három hónap alatt az előfinanszírozást 1%-ról 3%-ra e, emeltük. Köszönet, köszönet köszönet valamennyi frakciónak, aki ezt támogatta, köszönet a tanácsnak és a bizottságnak, de ez ne, nem elegendő, mert azt akarjuk, hogy ezt az eszközt valóban használják. És nagyon sok olyan miniszterrel találkoztam, akik összekeverték a fiatalok foglalkoztatási kezdeményezését és az ifjúsági garanciát. Sokan vannak, akik információt szeretnének, akik érteni szeretnék, és azt akarjuk, hogy ez valóban megvalósuljon. Kérem, gyakoroljanak nyomást a tagállamokra, segítsenek nekünk. Elnök, meg igyekszünk betartani a hozzászólási időket. Benefi úr két percben. Grazie, Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, Tisztelt miniszterasszony, nagyon örülök, hogy ismét lehetőségem van a fiatal körül, fiatalok munkanélküliségének nagyon sős problémájával foglalkozni. A az Európai Parlament a kezdeményezéssel kapcsolatosan felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek meg mindent a munkanélküliség felszámolására a fiatalok körében, akármilyen áron, és minden erőfeszítést meg kell tenni ennek érdekében. Már korábban is elhangzott, de megismétlem, a parlament a tanácssal és a bizottsággal közösen hagyta jóvá a rendelet módosítását, ami lehetővé teszi, hogy a tagállamok minél gyorsabban hozzájussanak az, a pénzforrásokhoz, és hogy a az akadályokat minél előbb elhárítsuk. És nem csak prefinanszírozásról van szó, az előfinanszírozásról, hanem a bürokratikus eljárások egyszerűsítéséről, és mindezt elősegítendő, hogy a vállalatok minél gyorsabban fel tudják venni a fiatalokat. Itt elsősorban azokról a fiatalokról beszélünk, akik nem is ismerik az ifjúsági garanciát, vagy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés kínálta lehetőségeket, ami felháborító. Nagyon fontos, hogy minőségi munkahelyeket sikerüljön, vagy munkaajánlatokat kapniuk, és a bizottság támogatásával a tagállamoknak kell lépni, mégpedig a parlament felügyelete alatt többek között, hiszen itt egy egész generáció veszhet el. Az ifjúsági kezdeményezés magában nem teremt munkahelyeket ez nem egy varázspálca, minden EU-s erőforrást mozgósítani kell, hogy a növekedés minél előbb beinduljon, elsősorban a stratégiai ágazatokban, a jövedelem Ra még mindig az egyenlőtlenség jellemző, és ezzel egy új generációt veszítünk el. Carte bleue. Benifej úr, elfogad egy kék kártyás kérdést? Benifej úr, elfogad egy kék kártyás kérdést? Igen. Szanyi úr, 30 percben, tessék. Elnök asszony, és köszönöm képviselő úrnak, hogy elfogadta eh, a kérdésemet, vagy elfogadja a kérdésemet. Eh, igen, én is azt gondolom, amit ön, hogy minőségi munkahelyekre van szükség, de vajon ön eh, lát-e olyan ellenőrző értékelő rendszert amely ezt valóban garantálni tudja hogy itt a pénzfelhasználás során a kormányok ne csak valami alibi állásokról gondoskodjanak ne csak pénzt költsenek úgy általában ne csak statisztikát javtsanak hanem valódi ellenőrizhető módon nyújtsanak segtséget a fiataloknak. úr úgy gondolom, hogy egy sor fellépésre van szükség. Először is a gazdaságot kell beindítani, hogy minél több munkahely szülessen, és ezek valódi munkahelyek legyenek. Biztosítanunk kell, hogy az európai alapok ne pusztán támogatások szintjén maradjanak. A támogatások mellett valós foglalkoztatásra van szükség, egyértelmű útmutatás mellett, és a parlamentnek kell ellenőriznie a tagállamokat. McIntyre asszony, ECR másfél perc. Köszönöm szépen. A munkanélküliség nálunk a közép-nyugat-angliában az elmúlt években igen erőteljesen emelkedett. A 16-24 éves korosztályban az elmúlt évben ugyan csökkent a munkanélküliség, de csak alig kismérséges. Ennek következtében jelenleg 15,9%-os a fiatalok munkanélkülisége. A CV is kimutatja, hogy az elmúlt hónapban a közép térségben emelkedett a munkanélküliség. Tehát a statisztikáktól függetlenül. Mindazt azonban tényként tudom, hogy hat és fél ezren fiatalok, tehát ebben a 16-24-es korosztály csoportban, Birminghamben munkanélkül van. Úgyhogy a különböző programok úgy látom nem voltak sikeresek. Az ifjúsági kezdeményezés is elmaradt a várakozásoktól, és a számvevőszék jelentését is aggasztónak találom. Éppen ezért üdvözlöm, hogy lehetőségünk van a biztos asszonynal jövő héten eszmét cserélni a bizottság külön jelentéséről. Ha ennek a kezdeményezésnek nem volt pozitív hatása, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy mi ennek az oka. ha megnézzük a Better Regulation, a jobb szabályozás csomagot, mindenféleképpen biztosítanunk kell, hogy a KKV-kat is segítsük, hiszen ők tudnak munkahelyet teremteni a fiatalok számára. Non de... Harkin asszony két perc áll, de köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter asszony. Azért vagyunk itt, hogy bizonyos kérdéseket feltegyünk az ifjúsági garanciával, foglalkoztatási kezdeményezéssel kapcsolatban. Ugye a kérdést már feltették, miért ilyen lassú az előrelépés, mik az okok, és mikorra várhatjuk, hogy javul a helyzet Tudjuk minden ebben a házban, hogy elfogadhatatlanul magas a fiatalok munkanélkülisége. Az EU ezt a kezdeményezést ezért hozta. Európai hozzáadott értéket szerettünk volna létrehozni, de sajnos nagyon kicsi ez az érték a tanácsnak be kell töltenie a szerepét. Nagyon fontos ugyanis a szerepe az ifjúsági foglalkoztatási e, e, kezdeményezés végrehajtásában. Nagyon sok minden szerepel ebben, ugye gyakornoki munka, első munkahely megszerzése, célzott támogatások, mobilitási, képzési segítség és a e, startup, illetve kezdő vállalkozók megsegítése nem csodaszer persze ez a két kezdeményezés, ezt tudjuk, de alapvető fontosságúak, és ezért zargatjuk a tanácsot, mert nagyon aggaszt bennünket a késedelem ahogy a kérdésben is szerepel, gyors, hatékony, eredménycentrikus előfinanszírozást várunk. McIntyre kollégám már beszélt a számvevőszéki értékelésről, volt velük egy eszmecserénk, és ezeket a kérdéseket meg kell beszélni. Nem volt megfelelő előzetes felmérés, a tagállamok nem adtak megfelelő információt a végrehajtáshoz. Ezekkel a kérdésekkel foglalkozni kell, de leginkább azt várjuk, hogy a tagállamok végre felelősen járjanak el, és azonnal kezdjék meg a végrehajtását ennek a kezdeményezésnek. Köszönöm. González Penyász asszony, másfél perc GUE. Túl az észszerű kételjeken, amit hallottunk, van egy strukturális probléma is, és a megszorító politikák azt eredményezik, hogy olyan modell jön létre, ahol a, az általános a szegénység lesz, tehát az emberek dolgoznak, de nem keresnek annyit, hogy abból-e a hónap te, valamennyi napján meg tudjanak élni. Ezért kell egy észszerű párbeszéd alapuló megoldást találni, az európai ö, ö, adósságról is tárgyalni kell, az Európai Központi Bankkal tárgyalni kell, és egy olyan adórendszert kell kell kialakítani, ami a leggazdagabbakat adóztatja. Az ifjúsági kezdeményezés az csak egy jó lehetőség arra, hogy pénzt adjanak a vállalatoknak, hogy kevesebb legyen, olcsóbb legyen, hogyha 26 évesnél fiatalabbat vesznek fel átmenetileg. A fiataloknak nem igazán van szükségük további képzésre, hanem inkább egy igazi olyan gazdaságpolitikára, ami a minőségi munkahelyekbe fektet, olyanokba, amik szociális szem szempontból is hasznosak. Nagyon gyakran a fiatalok ezen a munkaerőpiacon találják magukat, ahol gyakorlatilag nincsen helyük, olyan szolgáltatások valak, amit kisvállalatok, szövetkezetek is el tudnak látni, ezekre egyre kevesebb az igény. Tehát egy új gazdasági orientáció kell, hogy hasznos és érdekes munkahelyek jöjjenek létre. Ránki asszony a zöldek nevében. Kedves eh, elnökasszony, kollégák, eh, miniszterasszony! Ma azért tartjuk ezt az eszmecserét, mert a Szociális Szakbizottság eh, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés gyors megvalósítás szükségessége a tagállamokban címmel terjesztett elő egy kérdést. A szerintem az európai lakosság 99%-ának fogalma sincs arról, hogy miről van itt szó. A kérdésben arról van szó, hogy a pénzügyi és a gazdasági válság következtében a fiatalok körében aggasztó méreteket öltött a munkanélküliség. Röviden és egyenesen lefordítva ez azt jelenti, hogy a deregulációs agenda teljesen fel szétzilálta az európai gazdaságokat, és ennek következtében emelkedett a fiatalok körében a munkanélküliség. A fiatalok ezekre a szakpolitikákra semmilyen hatással nem lehettek, és ennek reakciója a következő volt. Az EU-t vádolják, az EU reagál, majd pénzt áldoz, és ugyan többre lenne szükség, de azért biztosít pénzt. A munkanélküliséget ezzel szemben azonban a tagállamokban, elsősorban azokban a régiókban kéne fellépni, ahol a probléma a legsúlyosabb. Azonban a kezdeti eredmények nem feleltek meg a várakozásoknak. Szerintem ez a kitétel még akár le is, lefordíthatatlanak is tekinthető. Mindez azt jelenti, hogy a tagállamoknak biztosított pénz a kezdeményezés keretében 24 hónap után nem hasznosult megfelelően. Ezt az eszköz szerintem fel kellene használnunk arra, hogy egyértelműen leszögezzük a tagállamoknak, hogy most kell cselekedniük. Menjünk ki az utcára, Kér, tegyünk fel közvetlen kérdéseket a kormányoknak, és szólítsuk fel, hogy minél sürgősebben hozzanak intézkedéseket. Ázsia asszony, 2 perc, 30 másodpercben. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a tanács képviselőjének is. Kedves kollégák! Ez a kezde, mm, ez a kérdés több mindent felvet. Miért is ennyire alacsony hatékonyságú ez a kezdeményezés, aminek az volt a, nagyon konkrét volt a célja. Arról volt eredetileg szó, hogy megoldjuk ezzel a munkanélküliség problémáját, és nem pedig az, hogy növekedjen Ma pedig most egy sürgősségi eljárásban dolgozunk, mert rendkívül komoly ez a probléma, a fiatalok munkanélkülisége. Ez nem teszi lehetővé, hogy hosszú távú projektekben gondolkodjunk, mert a sürgősség nem teszi lehetővé, hogy megfelelő munkahelyeket és innovációt hozunk létre. Kollégánk Sarova asszony elmondta, hogy nagyon gyakran összekeverjük az ifjúsági foglalkoztatási kedvezményt és az ifjúsági garanciával. Ez is egy olyan probléma, ami rendszeresen visszaköszön, még a miniszteri, államfői és kormányzati szinten is. Sajnálatos módon azt kell, hogy mondjam a mai napon, hogy Mindez eh, nagyon sokan eh, nem tudják, hogy miről is van szó. Fiatalok eh, foglalkoztatása, azt sem tudják, hogy mit értünk az ifjúsági garancia alatt, és nem tudnak különbséget tenni a két kezdeményezés között. Ez pedig különösen súlyos, mert hogyha tudnák, hogy milyen lehetőségek vannak, és hogyha ennek megfelelő programokat alakítanának ki, amelyek figyelembe veszik a fiataloknak az igényeit is, akkor talán lehetne sokkal hatékonyabb politikákat megvalósítani megvalósítani. Azonban ez egyenre nem így van, legalábbis az én hazámban biztosan nem. Minden célkitűzés mellett elmentünk, és felvetődik bennem a kérdés, és el, azt is bevallom, hogy tulajdonképpen szégyenkezem, és fel vagyok háborodva, hogy hogyan megyünk el a különböző lehetőségek mellett. Mert elemezni kellene azt, hogy az egyes tagállamok hogyan hat, használják fel a forrásokat, ellenőrizni kellene a különböző programokat, azok megvalósítását, illetve a pénzek felhasználását és elköltését működését. Mert azt is megmondhatom, hogy azok a fiatalok, akik kaptak ezekből a ö, pénzekből, rendkívül kevesen vannak, egy kézen meg lehetne számolni őket. Talán nem egészen így van, de mégiscsak egy olyan valóságról van szó, amivel tisztában kell lennünk. Tehát én azt szeretném, hogyha egy megfelelő, ö, méreható ellenőrzést ö, alkalmaznánk. Funtulis urat nem látom, úgyhogy Lópe Fontányi asszony következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kicsit eh, meglepett, mert nem tudtam, hogy már is beszélek. Szóval az elért eh, eredmények eh, nincsenek összhangban a várakozásainkkal, úgyhogy együtt kell fellépnünk annak érdekében, hogy ez az eszköz hasznos és hatékony legyen. Az egyik fő akadály úgy néz ki, hogy elhárult, hiszen az előfinanszírozás növelésével a tagállamok most már likviditást is rendelkezésre tudnak állítani annak érdekében, hogy a fiatalok bejussanak a munkaerőpiacra. a többi akadályt is el kell, hogy tudjuk hárítani, de optimista vagyok, és saját országom, Spanyolország példáját említeném meg az egyik legmagasabb itt az ifjúsági munkanélküliség, a decentralizációs modell időnként lassítja az intézkedéseket, ezzel együtt Spanyolország volt az egyik első a tagállamok között, amely meghozta a fontos intézkedéseket, 40 ezeren regisztráltak, többségükben nők, és kampányt is indítottunk az emberek tájékoztatására. A cégek azonban még inkább, még hangsúlyosabban részt vehetnek ebben a kezdeményezésben, és a pályaválasztási tanácsadást is javítani kell. Steinrück asszony, egy perc. Nagyon sajnálatos és szomorú, hogy milyen hosszú időbe telik, hogy lehetőséget kapjanak, illetve hogy ez a lehetőség elveszen a fiatalok számára, miközben ez a kezdeményezés már két éve zajlik, és ezt a problémát nem lehet pusztán csak lokális szinten kezelni, éppen ezért fontos kérdéseket kell feltenni az Európa európai cél, hogy lehetőleg nullára szorítsuk a munkanélküliséget a fiatalok körében, de ettől fényévnyi távolságra vagyunk. Gyönyörű konferenciák, szólamok hangzottak el az elmúlt időszakban, de alig történt valami a gyakorlatban, és ez magyarázza a sikertelenséget. Nem lehet azt mondani, hogy nem volt pénz. Először azt mondták, hogy nem volt pénz, aztán volt pénz, de ennek ellenére nem történt semmi. Aztán kitalálták, hogy az előfinanszírozás hiánya a probléma, most ez is megoz, megoldódott, és még mindig nincsenek eredmények. Tehát a tagállamokat fel kéne szólítani, hogy látható módon segítsék a fiatalokat. Köszönöm szépen, Zsizsánszka asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottsági javaslat az ott, hogy a fiataloknak az előfinanszírozását emeljük meg, és ez nagyon nagy támogatást kapott itt a parlamentben, de ez nem egy kitöltetlen csekk, hanem el kell feledkeznünk arról, hogy állandóan a kifogásokat keresünk, hogy miért nem működik a, a program rá kell mutatnunk az ilyen rendszereknek a nehézségére, hogyha fél országban például, ha nem működnek olyan azon országokban, ahol leginkább szükség van erre, akkor ez azt mutatja, hogy a munkanélküliségi problém, probléma sokkal komplexebb, és más megoldásokra van szükség. Ezért érdekelt engem a válasza az utolsó kérdésre, hogy annak ellenére, hogy megemeltük az összegeket, hogy e, az idő is megy, és a tagállamok mégsem képesek ezzel segíteni a fiatalokat, akkor e, valóban megfelelő módon léptünk fel. Glaberjova asszony következő. Vážená pani předsedající, vážení kolegové, vážení... Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, tisztelt miniszter asszony, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés a munkaerőpiaci reform részét képezi, és ez egyik kulcsfontosságú eszköz a fiatalok életkörülményeinek javításában. A tegnap eldöntött többlet, egy milliárd euró nagyon nagy különbséget, nagyon nagy változást eredményezhet így tudjuk megsegíteni a fiatalokat. Tisztában vagyunk vele, hogy a tagállamok között óriási a különbség a fiatalok munkanélküliségi rátájában. Vannak olyan országok, ahol több fiatal van munkanélkül, mint munkában. Más tagállamok viszont nem is jogosultak, mert annyira jól végzik a dolgukat. Bízunk benne, hogy ez a front loading lökést ad a e, végrehajtás e, felgyorsításának. Bízunk benne, hogy e, most már nem akad meg a folyamat, a színvonalas munkahelyek elég homályos megfogalmazás fontos lenne, hogy a munkaerőpiaci helyzet átalakuljon. Hogyan fogják ösztönözni a tagállamokat, hogy többet tegyenek? Deli asszony, egy perc. Du conseil, Csak egy nagyon rövid üzenetem lenne a tanácsnak, szeretném elmondani, hogy mondják meg az államfőknek, hogy ne blablázzanak, hanem csinálják, legyenek valóban bátrak, tegyenek, intézzék el, hogy a politikai döntések a prioritásként a fiatalok foglalkoztatása legyen. A számvevőszék szerint egyetlen egy munkahely nem jött létre a foglalkoztatási kezdeményezés következtében. Ami a bűne a tagállamoknak, az már nem igazolható, mert az összeg is megemelkedett. Persze, hogy az adminisztratív rendelkezéseket is javítani kell, és a kirekesztés ellen is lépni kell, a jövőt kell építeni. Az államfőknek meg kellene végre érteniük, hogy melyek a jövő nagy ágazatai, a megújuló energia, a digitális terület, ez az, amiben beruházni kell, mert ezek azok a lehetőségek, amik tartósak, nem delokalizálható területek. Tehát tisztelt államfők, és mindjárt befejezem, nincs joguk arra, hogy csak kommunikációt tegyenek, és a fiatal az pedig nem egy igazodási változó. Anott úr, egy percben ki az, aki láthatta volna, hogy itt leszünk? Az Európai Uniós politika, ami az állampolgárok pénzét költi, egyszerűen nem működik, nem valódott be. Nagyon jó az ötlet, költsük az állampolgárnak a pénzét, és az eredmény pedig kudarc. A megelőzés az egyik legfontosabb, és az, amit a parlament itt próbál megvalósítani, az és miért akarjuk, hogy az unió szerint akarjuk ezt megvalósítani? Az egyetlen alternatíva a brit adófizető pénze brit területen, brit tudással valósuljon meg. A német pénz német projekteket finanszírozzon, a lett programokat pedig finanszírozzák a lett pénzek nem kell, hogy ezt az Unió foglalkozzon ezzel. És az egyes országokra rá kell bízni, a saját pénzüket költsék a saját embereikre egy percben. Si, madame la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, és a, nagyon jól volt, hangzott el a szakbizottság részéről a kérdés, hogyha az előfinanszírozás nem ad ehhoz eredményt 12 hónap alatt, akkor vajon mi lesz? Ez a tisztánlátást mutatja, mert azonos e, okok azonos eredményekre vezetnek, és ez a tovább fog menni, és továbbra is a fiatal fiatalok munkanélkülisége növekedni fog, ahelyett, hogy csökkenne. Minél nagyobb a munkanélküliség, annál több a közteher, annál kevesebb a foglalkoztatási lehetőség. Fel kell hagyni a 30 éve használt zsargonnal és beszéddel, és át kell térni a tevékenység létére. A KKV-ket kell segíteni, liberalizálni kell a szakképzési lehetőségeket, a partnerségre és az energiára kell kell fordítani. Tehát ne költsük a ö, ellenőrzés nélkül a pénzt a feneketlen zsákba. Találkozunk egy év után, és a negatív eredményeket már most is látjuk. Euh, Jan Herius asszony, egy perc. Köszönöm szépen. Már szinte négy, nyolc éve, hogy a súlyos pénzügyi válság lecsapott Európára. Számos nagy vállalat, bank ment tönkre, következőképpen számos munkahely is megszűnt, és nagyon sokan munkanélkülivé váltak, nagyon nehéz helyzetbe kerültek. A fiatalok is nehéz helyzetben voltak, és ennek a problémának a leküzdésére született meg a ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés a leghátrányosabb helyzetekben. Ehhez biztosítottuk az előfinanszírozást, hogy visszasegítsük a fiatalokat a munkaerőpiacra, és hogy az egész rendszer ne pusztán a társfinanszírozáson múljon. Az elmúlt hónap azonban megkérdőjelezi, hogy valóban jó úton haladunk-e, hiszen arra kell törekednünk, hogy jó kilátásaik legyenek a fiataloknak. Kábes Sámbon Tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszterasszony, hogyha Európa szavahihetőségét vizsgáljuk, és hogyha az európai állampolgárok előtt meg kell védeni az Európai Unió um, szavahihetőségét, akkor ezt a programot kell sikerre vinni. Ez a program nem működőképes, hogyha a tanács magához ragadja a kezdeményezést, akkor nem lehet teljesen haszontalan érvelésekkel operálni központi adminisztrációról, meg a pénz késői beérkeztéről beszélni. Ilyen értelmetlen indoklásnak nincs helye. Mindenképpen be kell vonni a fiatalokat, munkahelyeket kell teremteni. López kollega egy perc. lo que tenemos claro es que no acaba de arrancar la iniciativa de empleo juvenil. Az egyértelmű, hogy az ifjúsági kezdeményezés nem igazán indult be. Annak ellenére, hogy a tagállamokat bevonták, annak ellenére, hogy a célkitűzések megvannak, 5 millió 25 éven aluli munkanélküli él Európában, és um, az Euróbarométer felmérés szerint uh, az emberek 80%-áról uh, nem is tud uh, Spanyolországban a legmagasabb a fiatalok munkanélkülisége, 800 ezerből csak 48 ezeren regisztráltak. Ez nem jelenti azt, hogy munkahelyhez is jutnak, adó kedvezmények is vannak, de az úgy működik, hogy a felét keresik az emberek, mint kellene. Tum! Szeretnék felvetni néhány aggályt az ifjúsági garanciával kapcsolatosan. A hatásvizsgálat nagyon fontos, de ez csak az egyik eszköz. Közép- és Kelet-Európában nagyon gyorsan átalakul a munkaerőpiac bevándorlás következtében. Az ifjúság körében 12 százalékra csökkent 17-ről a munkanélküliség, micsoda sikertörténet, de az ilyen exodus nélkül a probléma nem le, oldható meg. Nálunk az éves munka 1,2%-kal alacsonyabb Észtországról beszélek, az észt fiatalok körében, mint az orosz kisebbség körében. Ezt a problémát is vizsgálni kell minden intézkedés kapcsán, így például a kezdeményezés kapcsán, is Pavel úr egy percben. Aș dori să încep prin a saluta. Köszönöm szépen. Azzal szeretném kezdeni, hogy üdvözleljem azt a döntést, hogy az fiatalok foglalkoztatási kezdeményezésének előfinanszírozását megemeltük. Én bátorítanám a bizottságot, hogy még több forrást adjon a programnak, hogy küzdhessünk a munkanélküliség ellen, és a vállalatokat, illetve a vállalkozást bátorítsuk a fiatalokat, férfiakat, nőket egyaránt. A befektetési banknak kellene létrehoznia egy tanácsadó csoportot, ami segíti a fiatalokat abban, hogy vállalkozásokba tudjanak kezdeni. Ez az egyetlen megoldás, ahol az emberek az unióban maradnak. Ami pedig az oktatást illeti, szerintem reális és gyakorlatias annak az elérhetősége. A tagállamoknak sokkal intenzívebben kell dolgozni a fő érdekeltekkel, azaz a kormányokkal, az oktatási intézményekkel, a munkadókkal, civil szervezetekkel, és így tovább. És ezt minden tagállamban meg kell tenni. A fiatal generációnak pedig a, az iskola kell, hogy igazi lehetőségeket adjon, és hogy aztán a munkaerőpiacon is helyét őket megtalálják. Simon úr egy percben. Um, Köszönöm, elnök asszony. Ez a játszma már egy éve zajlott, amikor 2014 márciusában a Tóri kormány végre kezdeményezést tett 206 millió euró eh, áll rendelkezésre, több 10 eh, millió euró az én eh, régióban. A konzervatív kormány azonban minimális javaslatot tett egy év késedelemmel, és persze elutasítják a fő szabályt, amit mindenki alkalmaz az Unióban, a megfelelő irányítási és elszámolási módszert, több ö, száz, több tízezer ember így munkanélkül fog maradni. Köszönöm, Pirinszki úr, egy perc. Köszönöm, elnök asszony. A kérdés, amiről most vitatkozunk, a következő. Mi a tanács hozzáállása ennek az oly széles körben propagált eszköznek, eszközhöz, tehát az ifjúsági garanciáról beszélek. Egy szóbeli kérdést intéztünk a tanácshoz, de választ nem kaptunk. És szeretnék néhány elemre most rávilágítani a tanács elkötelezi-e magát, hogy hat hónappal a hatályba lépést követően az ifjúsági garancia végrehajtását régre megkezdi, és mit kíván tenni a tanács, ha kiderül, hogy az ifjúsági garancia nem eredményez, kézzel, nem hoz semmiféle kézzelfogható eredményt. Ezek szerintem a legfontosabb kérdések, és ragaszkodnunk kell, hogy ez legyen minden tanácsülésen ez legyen az első kérdés. 1,3 milliárd euró évente, évente ez az a költség, amit Európában, a munka, amit a munkanélküliség okoz. És a projektek benyújtásánál is probléma van, a pénzek felhasználásánál is. És nagyon fontos, hogy a fiatalok is már kritikával illetik ezt a programot, mert egész egyszerűen nem jut el hozzájuk. Úgyhogy tisztelt tanács képviselő asszony, én a német fiatalok szervezeteinek az egyik kampányára, a Back to the Future kampányra szeretném felhívni a figyelmüket. Itt egyszerűen elképzelhető, elképzelhetetlen összegeket bocsátottak rendelkezésre, de amikor itt magáról a fiatalokról beszélünk, ő hozzájuk konkrétan csak nagyon kevés és nagyon későn jut el. Remélem, hogy minden tagállam hamarosan el tudja mondani ugyanazt, amit a parlament, hogy elvégezte a házi feladatot. Mann úr. Köszönöm szépen, nagyon nehezen érthető, hogy 5 millió fiatal szakképesítéssel nem rendelkezik, munkával nem rendelkezik, perspektívával sem, és itt a konkrét intézkedésekről beszélünk. A plusz kezdeményezés, amikor 6 milliárd eurót nem hívnak le, és a regionális intézmények sem állapodnak meg a kompetenciákban. A társfinanszírozás is szűkös a hátrányos régiókban, akkor nem tudom, hogy hogy lehet ezekről a témákról eredményesen tárgyalni. A kérdésem az, hogy ezt a kezdeményezést a tanács hogyan kívánja hatékonyabban végrehajtani, és mikor tűzik a csúcs találkozó napirendjére ezt a kérdést. És ön gondolja, hogy a KKV-kat terheli a felelősség? Nem szabad őket egyedül hagyni, szerintem ez az üzenet elérte önt, és ne csak a tagállamokat terhelje a felelősség. Köszönöm azt, hogy kumpula nátré egy perc az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést jól fogadták, amikor 2013-ban jóvá hagyták. A választások előtt sok párt beszélt róla, azt mondták, hogy Európa tesz, értetek, de Európa olyan ígéreteket tett a fiataloknak, amit nem tartott be. A pénzt nem használják fel a valóságban nem szabad meghátrálnunk, mindent fel kell használni az ifjúsági munkanélküliség felszámolására, minden KKV-t meg kell célozni, a civil szervezeteket is meg kell kérdezni, a jó gyakorlatokat ki kell cserélni. Nagyon sok mindent kellene még tenni Európában. Én nem tudom elfogadni, hogy egy elveszett nemzedékről beszéljünk meg kell adni a lehetőséget a fiataloknak az önálló életvezetésre. Köszönöm szépen, ezzel lezárult a vita, és most következnek a spontán hozzászólások. Nagyon sokan jelentkeztek, nyolcat fogadok el. Ribero asszonyjal kezdjük egy perc. Tisztelt elnök asszony, két éve már, hogy elindul, elkezdődött az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés az Európai ifjúsági munkanélküliség ennek ellenére még mindig rendkívül magas szintű, és ezt a programot egyszerűen nem hajtják megfelelően régre. Nagyon gyorsan kellene lépni a tanácsnak, hogy ezt a helyzetet megoldja. Vannak tagállamok, amelyek továbbra sem hajtották végre ezt a kezdeményezést. Például a saját hazámat, Portugáliát is tudnám említeni. Rendkívül nehéz pénzügyi helyzet van, és a, most kezdjük látni a pozitív hatásait a kezdeményezésnek. Az elmúlt két évben 200 ezer eh, fiatalt vontak be a programba, és a fiatalok munkanélküliségek csökkenése 2,2% ez körülbelül 50, 50 ezer ember. Van most egy javaslat, hogy ezt terjesszük ki az idősebb korcsoportokra is, és több munkanélkülire is vonatkozó. Negreszkó úr. 6 millió fiatal munkanélküli van ez felveti a kérdést, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés hogyan tud állást teremteni, különösen a leghátrányosabb helyzetűek számára, és külön problémát jelent az ő hátrányunk további fokozódása. Tehát a tagállamoknak lépniük kell. Következésképpen a kezdeményezés programokká kell alakítani, és de minimis támogatást kell nyújtani iskoláknak, vállalkozásoknak, hogy foglalkoztat minél inkább a fiatalok foglalkoztatására ösztönözzük. Hiszen minden nap egy elvesztegetett idő a 7 millió fiatal esetében, aki teljesen reményvesztett. Köszönöm szépen, Mária szóval egy percben. Tisztelt elnök asszony, a ö, megszorítások a ö, munkanélküliek tömegét hozta létre. 5 millió fiatalról van szó. Görögországban szinte 50%-os volt a munkanélküliség, Olaszországban is rendkívül magas, 41,5% volt, Spanyolországban 51,1%. Hogyha meg akarjuk ezt a helyzetet változtatni, akkor politikát kell váltani, tartanunk, nem szabad a megszorítás politikáját alkalmazni, és leszeren el kell érni az adósság leírását. És az az összeg, amit kaptak, mi ez? 6 milliárd euró egy foglalkoztatási kezdeményezésre, 10 millió az ifjúsági garanciára. Drági úr, egy, egy trilliót ad a ö, ö, más programokra, és miért nincsen ennek eredménye? Azért, mert olyan államok, állami ö, társfinanszírozásra van szükség. A tagállamoknak meg nincsen pénzük. Görögországban 160 millió eurót kellene a görög államnak kifizetnie a társfinanszírozás keretében, ami 160 milliót jelenne az Európai Uniótól. Novakov, Madame, Monsieur Novakov, Madame fel asszony, úr, asszony, úr. Tisztelt elnök asszony, 60 másodpercemet arra eh, fogom felhasználni, hogy ne a problémákra mutassak rá, hanem a megoldásokat keressem. Hogyha az ifjúság problémáinak a megoldását keressük, akkor fiatalos eh, megoldást kell találni, és hasznos megoldást. Az számít, hogy hány ember jut munkahelyhez, nem az, hogy mennyi pénzt szánunk erre próbáljunk meg gyorsabban eredményt elérni, próbáljuk meg felrázni a fiatalokat, hogy úgy mondjam. A foglalkoztatási irodákban dolgozók is jöjjenek már rá, hogy mire van szüksége a fiataloknak. A fiatalok nem fognak sorba állni, utálják az egyablakos ügyintézést is, meg a bürokráciát is. Szabaduljunk meg a bürokráciától, és a fiatalok majd megváltoztatják Európát. Kücsuk úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A fiatalok munkanélkülsége Gevel szemben együttesen és célzottan kell fellépni. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében 2015-ben a februárban történtek bizonyos lépések, de ennek ellenére még mindig óriási a munkanélküliség a fiatalok körében. Az operatív programok a kezdeményezés keretében nem igazán sikeresek. Én voltam az egyet, egyik olyan képviselő, aki támogatta az előfinanszírozás növekedését a bizottság javaslatára, és Ugyanakkor viszont, ha további pénzeket biztosítunk ehhez a kezdeményezéshez, még önmagában nem oldja meg a problémát. Úgyhogy én is azt kérdezem a tanácstól, hogy mit kívánnak tenni a hatékony megvalósítás érdekében, és hogyan akarják az eredményeket mérni. Posztasszony, egy perc. nem szabad megfeledkeznünk róla, hogy a munkanélküliség nem egyszerűen a munka nélküli helyzet. Nagyon sok ember számára itt fajgyűlöletről, diszkriminációról van szó. A romák jelentették gyakran a legnagyobb marginalizált csoportot Európában, és most különösen súlyos a helyzetük, a munkanélküliség náluk háromszor magasabb, mint a többségi társadalomban. A romák túlreprezentáltak a munkanélküliek között ezért különleges erőfeszítést kell tenni a roma fiatalok megsegítésére, és az EU munkanélküli kezdeményezése kifejezetten a romákat is meg kell, hogy célozza annak érdekében, hogy jobb életkilátásaik lehessenek, és a roma ellenességnek is véget vethessünk. Petir asszony. E, poštovana kolegice, drago mi je da ste postavili... Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, nagyon örülök, hogy felvetették ezt a kérdését, hogy hogyan valóstják meg az ifjúsági foglalkoztatási kedvezményést. Nagyon igaz, hogy a minél magasabb a fiatalok munkanélkülisége, és minél nagyobb a, e, a sújtja az országot a válság, annál inkább le vannak maradva a kezdeményezés és az e, ifjúsági garancia végrehajtásában. Horvátország hat éve már recesszió definícióban él, és az Eurostat adatai szerint ez a nálunk van a, leg, a második legmagasabb munkanélküliségi ráta. A fiatalok más országokban próbálnak munkát találni, és a kormány egy fillért sem költ erre a programra 2015. februárától. A kérdés, hogy a tanács hogyan akarja bátorítani, ösztönözni a gyenge végrehajtását, vagy a végrehajtás hiányát. És a, hogyan akarja elérni, hogy a kormányok változzanak. Ezt csak a tagállamok szavazói tudják elérni. Köszönöm szépen, és zárásként... Meghoff úr. Meghoff úr. Eltelt egy év azóta, hogy ez az kezdeményezés elindult, de az eredmények a tagállamokban továbbra sem azok, amiket vártunk. Úgy gondolom, hogy nem csak a jelenlegi pénzügyi eszközöket kellene felhasználni, hanem meg kellene próbálni reformokat bevezetni az oktatási rendszerben is. Arra van szükség, hogy új ö, informális oktatási és képzési formákat találjunk, új lehetőséget, hogy a tapasztalat szerzést lehetővé tegyük, és az innovatív gondolkodás eluralkodjon a fiatalok körében. Úgy gondolom, hogy ezek a kezdeményezések, ennek illeszkedniük kell az egyes országok igényeihez. Például a Bulgáriában az egyik legnagyobb kihívás, az, hogy nagyon nehéz az átmenet az iskola és az egyetem között. Az én hazámban nagyon sok fiatal elvándorol, kivándorol. Ezért úgy gondolom, hogy a tanácsnak nem csak az kellene foglalkozni, hogy jobb legyen ez a program, hanem leállította az elnök, és most visszaadom Kalinina asszonynak a szót. Madam President, elnök asszony, tisztelt képviselők! Engedjék meg, hogy még egyszer közbe kiabálás mikrofon nélkül. A tanácsél szó. Thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony. Tehát még egyszer szeretném jelezni, hogy politikailag mennyire fontos az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés. Úgyhogy én köszönetet mondok a parlamentnek a nagyon konstruktív együttműködésért, hogy ezzel a problémával, a fiatalok munkanélküliségével szemben szálljunk. Jelenleg egyelőre még mindig nehéz felmérni a gyakorlati előre lépéseket a, ezzel kapcsolatos jelentéskészítés még nem kezdődött meg. Ami a legfontosabb, három kihívást szeretnék említeni, a mobilizás, mobilizálás, illetve az intézkedések hasznosulása. Először is egyes tagállamokban nincsenek megfelelő struktúrák a megvalósításhoz. Másodszorban nem nevezték ki számos helyen az illetékes hatóságokat, és ahogy néhány képviselő is hangsúlyozta ezt, számos kérdés az adminisztratív kapacitással függ össze regionális és helyi szinten a foglalkoztatási kezdeményezéssel kapcsolatosan. A tanács hogyan kívánja minél inkább a hatékony és gyors megvalósításra ösztönözni a tagállamokat. Az EP-vel közösen úgy gondoljuk, hogy a releváns szakpolitikai intézkedések megvalósításához az előfinanszírozást biztosítani kell, ezzel gyorsan mobilizálhatók a források, és ösztönözni kell a tagállamokat, hogy minél előbb hozzanak, tegyenek közzé felhívásokat, programfelhívásokat. Ezen kívül a rendelet módosításától is pozitív hatást várunk, másrészt az ifjúsági garanciához strukturális reformokra is szükség van, illetve megfelelő intézkedésekre. A tagállamok vegyesen valósítják meg az ifjúsági foglalkoztatási politikákat saját prioritásuk alapján. Minden releváns tagállam benyújtotta a megvalósítási terveket, Ezeket nemzeti szinten a tanács rendszeresen ellenőrzi, monitorozza. Több szinten és több indikátoros alapon. Of the measures carried out. Megfelelő megvalósítási intézkedésekre is szükség van, és végezetül szeretném aláhúzni, hogy strukturált adatbeszámolókat is készítenek a tagállamok a kezdeményezés megvalósításáról. Ezek a kezdeményezés megvalósítására vonatkoznak, amelyek aztán a rendszeres monitorozás részét képezik a tanács szintjén. Ez a rendszeres monitorozás az egyik előfeltétele a megfelelő megvalósításnak, illetve a megfelelő szintű finanszírozásnak. A foglalkoztatási szakbizottsággal közösen a tanács egy megfelelő tanulmányt fog készíteni, és az ebből fakadó megállapítások alapját képezik majd az ország specifikus ajánlásoknak. Egyes a leginkább érintett tagállamok esetében várhatóan a probléma a 2015-ös szemeszter vita kapcsán szintén napirendre kerül. Minden esetre a tanács részletesebben foglalkozik majd ezzel a problémával a júniusi ülésén a számvevőszék külön jelentése alapján. A tagállamoknak tovább kell erősíteniük erőfeszítéseiket, és a releváns strukturális reformok megvalósítását kell előtérbe helyezni, hogy minél több fiatal visszakerülhessen a munkaerő piacra. A képzés, az oktatás is egy nagyon fontos intézkedés. Az hát összességében a tanács egyetért azzal, hogy többet kell tenni a fiatalok munkanélküliségének leküzdésére. Itt most csak néhány intézkedést ragadtam ki, amivel a tanács hatékonyabbá kívánja tenni ezt a rendszert. Én most csodát nem tudok ígérni holnapra, de azt el tudom mondani, hogy kemény munka van mögöttünk, hogy ezt a problémát minél előbb megoldjuk.